megadnám uh, Stylianides biztos úrnak a szót, akit üdvözlök itt a plenáris ülésteremben ma délután. Uh, azt még kell, hogy mondanom, hogy Federica Mogherini bizottság alelnöke nem tud sajnálatos módon itt lenni, amiért elnézését uh, kéri. Megadom tehát Stylianides biztos úrnak a szót, parancsoljon önni a szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, kedves kollégák. Líbia választó víz. A helyzet tovább romlott az országban. A belső menekültek száma nő, több területen, különösen a Bengázi térségben súlyos humanitárius válság alakult ki, az egészségügyi és oktatási szolgálatok ö, ö, leálltak, sok kórház és iskola nem működik, az olajtermelés a legalacsonyabb szintűre csökkent sok év óta. A kormány megvonja az állami támogatásukat, Líbia a piacokon teljesen leértékelődött, és az amúgy is alacsony alajárak miatt még nehezebb ker- helyzetbe került, a biztonsági helyzet is romlott, a tűzszünetek, a helyi tűzszünetek felszólítás jó irány, de betarthatatlan, nincsen közbiztonság, sok városban teljesen büntetlenül garázdálkodnak a bűnelkövetők, szervezett bandák foglalkoznak emberkereskedelemmel, Líbia déli határai gyakorlatilag nyitottak, és továbbra is emberek tömegét próbálják átjutatni illegálisan a földközi tengeren líbiai polgárok tömegesen költöznek át Tunéziába és más országokba. Sok líbiai család már a felélte teljes megtakarításait, és ö, ö, nyomorult körülmények között tengeti életét. Terrorista csoportok a Daesh-el az élen használják ki a hatalmi vákumot, ezt a fenyegetést nem lehet elég komolyan venni. A háború megosztotta Líbiát, a libiai társadalmat, és úgy tűnik, hogy a helyi milíciák nem tudnak egymással megegyezni, nem tudják fenntartani a rendet. Csak múlt nyáron elvesztették Dinát és környékét, Szirtiben pedig levertek egy ellenük szerveződő felkelést, terrorizálják Líbiát, és most már a szomszédos országokat is, úgyhogy itt az ideje annak, hogy nemzetközi, egy új rendes kormány jöjjön létre, amely a milíciákat a saját hatalma alá képes vonni. Előrelépés történt politikai vonalon. Az ENSZ ö, külön megbízatja, Beneti Lyon, mindent megtesz annak érdekében, hogy leültesse a politikai szereplőket Dobrukban és Tripoliban. Múlt héten New Yorkban az ENSZ közgyűlésén a nemzetközi közösség egyhangú támogatásáról biztosította az ENSZ külön megbizotját, a civil társadalom védelme érdekében. New Yorkban azt láttuk, hogy új és biztató jelek jelentkeznek a finanszírozásra vonatkozóan. Az egész nemzetközi közösség, Líbia valamennyi szomszéda egyetért az a választandó úttal. Tehát, hogy erős központi kormányt kell ö, létrehozni. Az Európai Uniónak ebben nagyon fontos szerepe van és volt, mindent meg kell tennünk nekünk is, hogy ezt támogassuk. Éjjel-nappal, konkrétan éjjel-nappal dolgozunk, hogy egy libiai kormány felállítása lehetségessé váljon. A nemzetközi közösség ebben támogat minket, és egységes a líbiaiaknak maguknak kell a felelősséget vállalni egy kormány megválasztásában, mert egyébként országuk össze fog omlani. És tudjuk azt is, hogy még hogyha egy nagy többséggel megválasztott kormánya is van egy országnak, akkor sem tud egy ilyen kormány sem megváltoztatni mindent azonnal. De lassan javítható lehetne a helyzet, hogyha minden érintett politikai erő ezt a megállapodást aláírja, és közösen választ kormányt. Nem lesz ez még a végső megoldás, sőt, inkább azt mondhatjuk, hogy ha ez összejön, és ez is nagy dolog, akkor kezdőpontnak tekinthető. Az Európai Unió stratégiai célkitűzései a következők. Biztonságot akarunk, stabilitást, elszámoltatható kormányt és jogállamiságot. A nép megérdemelte, hogy békében élhessen, és hogy emberi jogai az embereknek érvényesüljenek. Szeretnénk, hogyha a libiai gazdaság fellendülne, ez a mi érdekünk is. És azt szeretnénk, hogy az emberkereskedők bizniszé, bizniszének hajójából kifogjuk a szelet. Líbiát segíteni kell abban, hogy határait hatékonyan ellenőrizze, erős intézményeket működtessen, de ez csak egy új kormány felállításával lesz lehetséges. New Yorkban valamennyi meghívott érintett támogatta ezt a helyreállítási tervet, amelynek 100 milliós költségvetése van. Ide tartozik olyan intézkedések meghozása, amelyeket az európai Budget for Libya alapból fogunk megtámogatni, és a biztonság és béke megteremtését szolgáló alapból. Tehát ez az európai intézményekre is adatot ró. Le kell ülnünk, párbeszédet kell folytatnunk a helyi önkormányzatokkal, a különböző politikai szervezetekkel, a civil társadalommal és a médiával. Lehetővé kell tennünk, hogy a normális életvitel újra lehetséges legyen, a szolgáltatások helyreálljanak. Támogatni kívánjuk a minisztériumokat, különösen a migráció ügyében kompetens minisztériumokat, segíteni akarjuk a libiai hatóságokat abban, hogy a, az ország fiataljainak munkát, munkahelyeket teremtsenek. És a legsürgősebb és legrászorulóban, legsürgősebben rászoruló társadalmi rétegeknek pedig konkrét humanitárius segítséget kívánunk nyújtani. Az Európai Unió ezzel az ENSZ programjával összhangban lép föl. Tunisban van az ENSZ-nek az operatív központja, ahonnan Líbiába is indít missziókat. Az Európai Unió fontos szerepet kíván vállalni azon munkacsoportokhoz való csatlakozása révén, amelyek a nemzetközi közösség hoz létre az új líbiai államiság megvitatására, felállítására. De most a líbiaiaknál van a labda. És ez egy döntő helyzet. Azt a döntést, hogy ebben a folyamatban részt vesznek, nekik kell meghozniuk. A lehető legtöbb támogatást nekik ehhez a nemzetközi közösség hajlandó megadni, ezen belül Európa is. Elkötelezettek vagyunk a hosszú távú fenntartható megoldások mellett, a politikai erőknek eh, felelősséget kell most vállalniuk, és alá kell írniuk ezt a megállapodást. És ha ez megtörténik, van esélye Libyának, hogy újra talpráljon. Köszönöm szépen, biztos úr. Most megkezdjük a vitát. A frakciók következnek. A néppárt először. Maria Gabriel. Két percben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, biztos úr. Tisztelt képviselőtársaim, 2011 óta Líbiára megvan az átmenet úti terve. Bernardino Leon, az ENSZ külön megbízottja, a, igyekszik érvényt szerezni ennek. Három észrevételem lenne, mindenki vállalja fel a felelősségét a libiaiak felé, és annak érdekében is, hogy a regionális biztonságot, illetve nemzetközi biztonságot ne fenyegesse Líbia. Azt gondolom, hogy fenn kell tartani a kialakult egyensúlyt, és felelősen vállaljuk fel az ebből adódó következményeket, egy nemzet egységkormány álljon fel, és a Szahel régió sorsa külön figyelmet igényel. Azt gondolom, hogy a bizonytalan övezeteknek véget kell vetnünk, meg kell oldanunk ott a helyzetet, és a Kapszahel, illetve a nigeri térség biztonságát szintén garantálni kell. A terrorizmus elleni harc, a csempész tevékenységek elleni harc szolgálja Líbia biztonságát, és afrikai partnereinkkel karöltve az egész kontinens stabilitását kell szolgálnunk. Ami pedig az uniós intézményeket eh, illeti, azt gondolom, hogy a béke folyamatot helyi szinten kell megvalósítani, a nők és a kisebbségek védelme mellett. A jogállam a helyi hatalom stabilitását igényli fordulóponthoz érkezett a líbiai helyzet, miközben a nemzetközi közösség inkább Szíriával foglalkozik. Mennyit számíthat az Európai Unió a stabilizálásban, a béke megteremtésében, mint viszonylag kis intézmény? Erre keressük a választ. Köszönöm szépen. Mostinál úr kapja meg a szocialisták és demokraták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, a tájékoztatást a tisztelt ház számára. Hiszen alapvető dolog, amit látnunk kell, hogy Libia az egyik fő témája volt az ENSZ BT eh, napi rendjeinek. Többször elmondtuk itt a tisztelt házban is, hogy a határidő határidőt követ, nem veszíthetünk több időt, és sajnos minden egyes határidő lejáratakor kiderült, hogy nem látjuk még a fényt az alagút végén, a Nemzeti Egység kormány nem született meg, nem jött még létre. Ez bizony nem vicc, ez nem személyi érdekek függvénye. Egy teljes ország, egy teljes nép sorsáról és helyzetéről van szó, sőt az egész régió helyzetét meghatározza ez. Az egész régió helyzete azon múlik, hogy milyen fejlemények következnek Líbiában. A Daesh nem pazarolja az idejét. Ahol termékeny talajt talál, ott destabilizál az egész régióban, és szélesebb körben. Az ENSZ és a nemzetközi közösség nem engedheti meg, hogy Líbiában összeomoljon az állam. Tehát azok, akik valóban aggódnak Libia sorsa iránt, a libiaiak helyzete iránt, nem engedhetik meg maguknak, hogy a béketerv megint kudarcot valljon. A libiai nép és a vezetői kezében van a helyzet. A humanitárius válságnak véget kell vetnünk. Ahogy a főképviselő többször is hangsúlyozta, az EU készen áll, készen létben van, hogy segítsen a libiai egységkormány létrejöttében Fontos, hogy reális terveket alkossunk. Nem lesz olyan terv, amely mindenki számára egyformán megfelel, mindenkinek fel kell adnia bizonyos érdekeit, erről szól a kompromisszum. Az ENSZ különképviselője letárgyalta a béke folyamatot, és egy új, de legeslegutolsó határidőt kell kitűznünk. Máskülönben a béke hiányának az árát a líbiaiak fizetik meg. És zárszóként mit tett Európa? Ne felejtjük, hogy Európának lépnie kell két területen. Fontolóra kell venni a szankciókat azok számára, akik nem írják alá a megállapodást, illetve a... Demesmaker per un minuto, prego mások nevében vívott háborúkat meg kell akadályozni. Demeszmaker úr, nos, köszönöm elnök úr, biztos úr, tudjuk, hogy a főképviselő nagyon komolyan veszi Límia problematikáját már csak, és ezt minden joggal teszi, hiszen nagyon nehéz helyzetben van az ország, nagyon sok még a tennivaló. Valahogy fel kell állni ennek az egységkormánynak. Fontos, hogy legyenek, műk, legyenek működő intézmények, hogyan tudjuk az, az e különböző etnikai csoportokat egymással összebékíteni. Fontos, hogy a háborús bűnöket elkövetők és bíróság elé álljanak. Az embereknek, a fiataloknak olyan helyzetben kell lenniük, hogy valóban saját maguk tudjanak véleményt alkotni erről az egész ügyről, hogy az Európai Unió a libiai problémára nem tud megoldással szolgálni, akkor lehetetlen lesz a régióban stabilitást, békést garantálni, ez pedig elfogadhatatlan. Köszönjük. Maura Barandiárán képviselő következik kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák. Egy megállapodás tervezetről beszélünk. Ez az, tényleg az utolsó lehetőség arra, hogy a nemzeti egységkormány felálljon, és valóban mindenki tiszteletben tartsa a tűzszünetet. Ez az előfeltétele annak, hogy béke, és biztonság, stabilitás alakuljon ki ebben a régióban. Október 20-a a határidő, határidő a Nemzeti Egység kormány felállítására, hogyha ez nem sikerül, akkor nulláról kell kezdenünk mindent, ennek nagyon komoly kihatása lesz a régió egészére, és tovább folytatódik majd ennek az országnak a, fogalmazhatok így, balkanizációja. Egy iszlám állam létrejöttét kell azt hiszem itt meggetolnunk. Az ISIS és Szíria esete eh, jól mutatja, hogy mennyire oda kell figyelni. Egy, tulajdonképpen egy Svájc méretű hátországot biztosít ez eh, számukra hogyha így folytatódnak a dolgok, akkor nem sokára már hadihajókhoz, illetve bom, repülőgépekhez, hadigépekhez is hozzáférnek. Nem ölhetünk követett kézzel, nem szabad elfelejtenünk, hogy fel, mekkora óriási a felelősségünk, és éppen ezért a lehető legnagyobb mértékű nyomásgyakorlásra van szükség annak érdekében, hogy a tárgyalások jó eredménnyel záruljanak, sőt, hogy eredménnyel záruljanak, és a lehet lehetséges legnagyobb segítséget kell megadni annak érdekében, hogy az iszlám állam ellen fellépjenek, és hogy egyenlő erőkkel harcolhassanak. Ez a, jövő, ez a régió jövőjének a kulcsa. Közönjük Kózó Permi képviselő következik. Köszönöm, elnök úr! Mi is üdvözöljük a közel-keleten tett európai erőfeszítéseket, és Szíriában illetve Libiában a, a különleges megbízott, európai megbízottak munkája is nagyon fontos. A Libiában tulajdonképpen természeti katasztrófával ér fel ez. 2011-ben 7 hónapon keresztül amerikai NATO közös fellépés folyt, mandátummal is rendelkeztünk, Eh, arra, hogy eh, libiaikat megvédjük, sem libiaiakat, sem az európaiakat nem sikerült megvédeni. Mi volt ennek az egész felépésnek az eredménye? Libiát tönkretették, akár csak Szíriát most eh, tönkreteszik. Emberek ezrei vesztették életüket, százerek kellett, hogy elmeneküljenek az otthonukból, a terrorizmus pedig gyökeret vert a régióban volt egy lehetőség arra, hogy megállapodás szülesse, sőt az Afrikai Unió tulajdonképpen tető alá is hozott egy megállapodást. Ezt semmibe vették, inkább katonai megoldásokat kerestek a felek. A regionális szereplők a Nemzeti Egység kormány létrejöttéről felejtásáról megállapodtak New Yorkban. Mindenképpen megoldást kell, hogy hozzon ez, hiszen a minden szereplő, minden érintett fél együttműködésre szükség van. Hogyha nem így lesz, akkor megint egy oldal a katonai felépésre számíthatunk. Lockbiller asszony következik másfél percben. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Tegnap értem vissza Tunisból, ahol tárgyalásokat folytattam libiai pártokkal, emberi jogi szervezetek képviselőivel, törzsi vezetőkkel. A politikai megállapodásban úgy tűnik, hogy a többség érdekelt, bár azt a kritikát kaptuk, hogy sok befolyásos szereplő nem hívtunk meg. De pozitív általában az emberek hozzáállása, főleg ami a, az igazságügy ö, helyreállítását illeti. Megállapodásra van szükség, de ezután sem lesz könnyű a végrehajtás. Nagyon sok milícia különböző érdekeket követ, és nem mindenki fogja aláírni ezt a megállapodást, Márpedig, ha túl sokan nem írják alá, akkor az eszkaláció megint csak nem lesz elkerülhető. De egyre mélyebbre kerül az ország, és ezt ők is látják, ezért látják, hogy egy nemzeti egységkormányra lenne szükség, amely stabilizálná az országot a hatalmas kihívások közepette, és ebben persze az EU támogatására is számítanak. Az EU hatása annál komolyabb lehet, minél egységesebbek az európai országok ennek támogatásában. Tavaly jelentés született az emberi jogi jogsértésekről Líbiában, a menekültügyi helyzetről. Tudjuk, hogy mi a teendő, komoly gyors fellépésre van szükség, az emberi jogi aktivisták helyzete Líbiában és Líbián kívül is nagyon rossz, pedig ők a béke folyamat letéteményesei. Köszönöm szépen. Castaldo úrnak adok szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr megvan a megalapodás, de még nem sikerült mindenkit meggyőzni arról, hogy ezt érdemes aláírni. Márpedig ez nagyon fontos, ez nem egy részletkérdés, ez a fő kérdés, hogy hányan írják alá. És hogy van-e esélye egy nemzeti egységkormánynak. Nem arab törzsek is élnek Líbiában. Ők ellenérdekeltek aztán az is nagyon fontos, hogy elkerüljünk egy esetleges következő polgárháborút. Bengáziban a, túl militarizált a helyzet. A Tripoli parlamentnek a, voltak különböző módosításai a nemzetközi tervhez képest. Nos, sajnálatos módon közben szörnyű események történtek, több mint 90 holtestet találtak a libiai partok közelében Szeptember 28-án az ENSZ közgyűlésén Obama beszélt a múltról, azt hiszem egy kicsit álszent volt. Nem Bush kezdte el ezt a háborút. Valójában az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország jelentik a nemzetközi közösséget, ők bombázták az országot, nem volt igazi demokratikus áttérés. Mindenki számára a legfontosabb a libiai olaj volt, nem, nem pedig nem pedig az ország jövője. Kérdésem, hogy a tragédia felelősség, felelősségét ki fogja fölvállalni. Elnök, Castaldo úr, egy kékkárgyas kérdéssel szeretnétek Szeretnék önnek feltenni egy kérdést. Jakob Csics kolléga következik, Parancsolja. Köszönöm, hogy elfogadta a kérdést. Köszönöm még egyszer, hogy elfogadja a kérdést. Meg, meg ismételni a kérdést? Szerintem nem túl jó az, hogyha olaszul teszem fel a kérdést, úgyhogy inkább horvátul fogom föltenni. Köszönöm még egyszer, hogy elfogadta a kékkártyás kérdést. Egyetértek az önelemzésével, tehát azzal, hogy hogyan került Líbia ilyen súlyos helyzetbe. Egy kérdést mégis hagyd tegyek fel önnek. Valaki azt mondta, hogy a líbiai, illetve szíriai megoldás hasonló lenne a bosznia-hercegovinai megoldáshoz. Ez jelentené a békét de Bosznia-Hercegovinában valóban béke van, csak hogy mégsem funkcionális az ország. Jól lenne ezt elkerülni Líbia és Szíria esetében. Ön egyetért azzal, hogy a szíreknek és a libiaiaknak kell eldönteni saját jövőjüket, saját sorsukat? Grazie, kollégá. Köszönöm, Jakovcsics kolléga, ezt a kérdést. Egyetértek önnel. Ezek a tervek, ahogy a Daytoni Egyezmény is, ezek a tervekről kiderül az, hogy végül is nem működőképesek. Lehet, hogy béke alakul ki, de a kormányha- kormányozhatóság nem valósul meg. Nem szabad ugyanazt a hibát elkövetnünk, hiszen ismételten egy bénult országot hozunk létre akkor, és még nagyobb problémát kell majd megoldani néhány év elteltével. Sajnos a kalifátus nem tudja megfékezni ez a kormány. Borgécia úr következik másfél perc. A bizottság képviselője majdnem 10 percig beszélt, Mogherini asszonyt helyettesítvén. Azt hiszem, hogy elnézést, de gyakorlatilag a konkrét konklúziókat nullával egyenlősíthetjük, hiszen nem volt itt a, biz- a főképviselő asszony, nem volt itt semmiféle következtetés. Az Európai Unió álláspontja Libiával kapcsolatban nagyon zavaros, érthetetlen, pedig déli szomszédunkról van szó, és sürgősen kéne tenni valamit, drámai a helyzet, rendkívül sok az embercsempész Líbiában, és drámai dolgok történnek, mint például a tengerbe fulladt menekültek esete a minap. A libiai nagy mufti, Noseik Lesidanadaiaki, ugyan működik Líbiában, de nem lehet ő az egyetlen partner, az egyetlen fél. Nagyon fontos az, hogy megfelelő forrásai legyenek a jogalkotásnak. A sária csupán egy ilyen jogforrás. A kérdésem az, hogy mit gondol az Európai Unió? az új nemzeti egységállam, amit szeretne az ENSZ létrehozni, természetesen az önök támogatásával. Nem tudom, hogy önöknek egyébként mi a jogállás a Líbiában, de mindegy. Reméljük, valamit sikerül létrehozni, de Európa igazából nem képviselteti magát. Ön, önök el tudják azt képzelni, vagy az normális Európa számára, hogy a saria lesz az egyetlen törvény Líbiában? Epiditeos kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen. Líbia helyzete újra világosá teszi, hogy az Európai Unió külpolitikája helytelen semmi ok nem volt arra, és semmilyen érdekünk nem fűződött ahhoz, hogy részt vegyünk a két polgárháborúban az országban. Ahelyett, hogy megoldanánk a problémát, megoldottuk volna a problémát, eh, a probléma részévé váltunk. Humanitárius válság alakult ki, minden fél megsértette az emberi jogokat, eh, és menekültek, bevándorlók hullámai jönnek Európába, Olaszországba, eh, és ráadásul most az ISIS erői is ott vannak, egy dzsihád erő, amely ugyanaz, mint a szíriai. Mit bizonyít ez? Ez azt bizonyítja, hogy továbbra is rossz eh, irányba tapogatózunk. Eh, Assadot akarjuk megbuktatni eh, Szíriában. Mi a helyzet Törökországgal? Törökország támogatta az ISIS-t, és több ezer illegális bevándorlót küldött át Görögországban. Mit csinál az Európai Unió? Az Európai Unió megerősített partnerséget kíván, kínál ennek az országnak. Ahelyett, hogy figyelmeztetné arra, hogy tartsa be a kötelességeit, hogyha az Európai Unió tagja akar lenni. Ez így nem működik. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő hozzászóló, illetve most mindenkit ha meghallgattunk. Ti. A Préda úr következik két percre. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, mindannyian tudjuk, hogy négy éve tart a polgárháború Líbiában. Ez szinte teljesen romba döntötte az országot. Mindenféle intézmény megszűnt. Káosz. Káosz uralkodik az országban, komplet káosz. Ez a regionális stabilitást veszélyezteti ez a káosz, de közben az unió stabilitását is. Látjuk ezt, hiszen Líbia mindenféle illegális bevándorlás, emberkereskedelem, csempészetnek a központja. Ehhez jön még a terrorista veszély, az IS megjelenése, ennek a következményeit Tunéziában például láthattuk, ahol olyan személyek követték el a terrorista támadásokat, eh, amely, akik a libiai terrorista hálózatból érkeztek. Az Európai Unió eh, igyekszik a válságot lezárni, eh, támogatjuk az ENSZ által javasolt megoldási javaslatokat, de mindemellett ez a művelet nem volt sikeres nem lehet sikeres csak akkor, hogyha Líbia az egység kormányt létrehozza, stabil, stabil kormányt, amelyel az Európai Unió tárgyalni tud. A külön megbízott Bernardino Leon ENSZ külön megbízott legutóbbi jelentése mm, egy kis esélyt kecsegtett. Most egy új céldátum van, október 20-a a szerződés aláírása, és azt gondolom, hogy október 20-a után meghosszabbítani a parlament mandátumát, ez nem lenne bátorító, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megszülessen ez az egyezmény, ez a kompromisszum, és ezután biztos vagyok benne, hogy eljön ez a pillanat, amikor az Európai Unió támogatni tudja a demokratikus folyamatot. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Egy kékkártyás kérdést szeretnének önhöz intézni, Soprád úr. Kérem, tegye fel a kérdést, hogyha ön elfogadja természetesen az a feltétele, elfogadja a kérdést? Nem, én nem szeretnék a Front national semmilyen párbeszédet folytatni. Jó, akkor Páncéri úr, következik másfél perc. presidente köszönöm elnök úr elég bonyolult fázisában járunk a dolognak és ennek tudatában kell lennünk. az európai uniónak nyomást kell gyakorolni hogy a különböző líbiai felek meg tudják meg, tudnak, meg tudjanak egyezni. Október 20 a végső határidő jó lenne, hogyha mindenfél megértené, hogyha nem adják be a derekukat, és nem haladnak megegyezni, akkor nagyon súlyos felelősség hárul, hárul rájuk. A jövőbeli elismerésükkel kapcsolatban is. Egyébként nem volt úgy jó ötlet, hogy az ENSZ-ben meg nyílt a vita arról, hogy a jelenlegi főtárgyalót felváltsa valaki. Fő, főleg most a végső fázisban erre nem volt semmi szükség nagyon sok gondot okoz a libiai helyzet a régióban és Európában is. Gondolok azokra, az ezrekre, százezekre, akik elmenekültek Líbiából, akik a tunéziai határ felé vették útjukat, és nagyon nehéz helyzetben vannak, és gondolok az embercsempészetre. Ezért szük, ezért feltétlenül szükséges az, hogy megegyezés történjen Líbiában. Az Európai Uniónak mindent meg kell tenni azért, hogy ezt el lehessen érni. Már csak nagyon kevés időnk van, csupán néhány nap, ezt kell a lehető legjobban felhasználni. Elnök Páncéri úr, Carver úr szeretne önnek feltenni egy kérdést, elfogadja? Parancsoljon, Carver úr. Köszönöm szépen, Páncéri úr. Úgy látszik, hogy ez ENSZ nagyon kritizálja úgy tűnik, hogy ön azt gondolja, hogy az Európai Unió eh, a legjobb szervezet arra, hogy megoldja minden problémát. Eh, biztos benne, hogy az Európai eh, Unió a erre meg, legmegfelelőbb intézmény jobb, mint az ENSZ? Esetleg egy kicsit szélesebb dimenzióban kellene tekinteni erre a problémára. Azt hiszem nem nagyon fogta fel, hogy én mit mondtam az előbb. Én az ezt nem kritizáltam, én csak azt mondtam, hogy hibás volt most arról elkezdeni a vitát, hogy a jelenlegi főtárgyalót fölváltsuk egy másik személlyel, a német Koblerrel. Nem volt helyes ezt a vitát megnyit, megnyitni, ezt később is meg lehetett volna tenni. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi főtárgyalónak a tárgyalási helyzete gyengül. Úgyhogy úgy gondolom, hogy szükséges volt ezt a fajta kritikát megtennem. Dzisiejsza katasztrofalna sytuacja w Libii jest jedną z największych porażek świata. A líbiai katasztrofális e, helyzet e, az egyik legnagyobb kihívás a külpolitika előtt. Mindez e, a nyugati elit kétszínűségére vezethető vissza ami az olaj termékek kitermelését illeti, addig, amíg ez tartott kadafit egyesek barátnak tekintették, de ez a barátság nem tartott sokáig. Az iraki szenárió ismétlődött meg Líbiában. Ma ezek az országok, amelyek Líbiához kapcsolódnak, és amelyek támogatják a libiai rezsimet, ezek ma szolidaritást kérnek abban, hogy segítsünk megoldani a bevándorlók problémáját. Lengyelország, Szlovákia semmilyen kapcsolatot nem tartott fönn a Kadafi rezsimmel, és nem akarják vállalni, nem akarnak a felelősséget vállalni a menekültekért emiatt akik korábban Kadhafi barátai voltak, nem lehetnek most erkölcsi útmutatók. Kárszki úr, Etheridge úr szeretne önnek feltenni egy kérdést. Hajlandó válaszolni? Akkor parancsoljon, tegye fel a kérdést. Thank you, and thank you for accepting the question. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy elfogadta a kérdést. Nagy van és egészében egyetértek eh, a beszédével. Nem eh, gondolja, eh, hogy micsoda irónia az, hogy vannak olyan országok, mint például Nagy-Britannia, ahol Tony Blair volt akkor kormányon, de közben más országokban milyen negatív hatással volt Líbia politikája, nem gondolja-e ön is azt, hogy a legnagyobb problémát az európai vezetők okozták Líbiában? Amikor ilyen országok vezetőről beszélünk, Nagy-Britanniára, Olaszországra és Franciaországra gondoltam. Nárt képviselő következik egy percre. Primera cuestión. Köszönöm, elnök úr. Első kérdés. Líbia nem létezik, két parlament van, semmit se képviselnek, két kormány van, nem kormányoznak. Különböző klánok és törzsek vannak, milíciák, a saját területüket próbálja mindenki ellenőrizni, és megpróbálják a kereskedelmi cseréket valahogyan ellenőrizni. Ez a helyzet. kábítószer, fegyver és embercsempészetről beszélhetünk. A, az iszlám állam az, amely nem teszi lehetővé a megegyezést. Az iszlám állam hozott létre egy olyan kormányt, ami nem fog kormányozni, de látszólagos legitimitást kér magának, és a Daest szeret, illetve az ellentét a Daesh és a nyugati katonai jelenlét között van. Ez a helyzet. Se több, sem kevesebb. Szörnyű feltételekről van szó, szörnyű feltételekről van szó, és Bernardo Leon szerintem fikcióban él, és ezzel csak legitimizálni próbálja, vagy legitimálni próbálja a nyugati katonai fellépést. Valero képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy hittük, hogy félig meddig sikerült előbbre jutni. Nos, bombáztuk az országot, gondoskodtunk arról, hogy Kadafi rezsimjének vége legyen, de nem vettünk részt az újjáépítésben, az országban eluralkodott a káosz, szabadon hozzáférhetők a lőfegyverek, és így tovább. És egy dolog teljesen világossá vált a tunéziai látogatásunk alkalmával, akkor beszéltünk a tunéziai és líbiai hatóságokkal. Világossá vált az, hogy az új Európai Unió által tervezett katonai fellépésnek nincsen támogatottsága. Kérdés, hogy mindez növeli-e majd a biztonságot az országban. Az Európai Unió megpróbálja az ideérkezők ideérkezését megakadályozni, de nem segít egyáltalán a libiai lakosságon. Köszönöm. Honorable Auken. Auken. Képviselő. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Vajon miért gondolja az EU külügyi főképviselője, hogy bármilyen módon befolyásolhatja a líbiai politikát, és nemzeti egység kormányot, kormányt követelhet, miközben még az EU-s tagállamok között sem beszélhetünk egységről. Nézzük csak meg az, egységes tagállamok reakció, az egyes tagállamok reakcióját a jelenlegi migránsválságra. Jól láthatjuk, hogy milyen hatással volt a, a nyugati beavatkozás Líbiában, kudarcot vallott az egész nemzetközi közösség nem sikerült Észak-Afrikában biztosítani a békét, és Líbiában egyfajta hatalmi vákum alakult ki, még Obama elnöknek is el kellett ismernie ezt a tényt. Ez viszont létrehozott egy táptalajt a terrorista, iszlamista csoportosulások számára, akik bűnözői államot működtetnek, és ezáltal veszélyeztetik az Európai Unió tagállamait is, mert ide exportálják a különböző harcosaikat. Gyakorlatilag az EU külpolitikájának a bukása semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy Líbiából működtetik az embercsempész hálózatokat, ezek az embercsempészek pedig ezen embercsempészek kezén rengeteg menekült vére szárad, és az Európai Unió is hozzájárult ennek az űrzavarnak a kialakulásához mindeközben. És mit tesz az Európai Unió, ahelyett, hogy igazi megoldást keresne a menekültválságra? Az Európai Unió még több EU-s központosítást követel, és azt akarja, hogy egy EU-s parti őrség és határőrség jöjjön létre. De hát nézzük meg, mi történt azokkal az országokkal, akik az Európai Unióra bíznak például az euró menedzselését. Ennek alapján azt hiszem nem igazán bölcs dolog az Európai Unióra bízni a külpolitikát, illetve a határőrizetet. Köszönöm. Péteri Tempil. Próbáljuk betartani a hozzászólási időt, különben nagyon elhúzódik az idő. Soprát úr következik, parancsoljon. 2014 óta a 2011-es európai beavatkozás óta Líbia összetört, két kormány van ott, két parlament, két eh, szemben álló erő. Van egy iszlamista rész, ezt nem ismeri el az ENSZ. Eh, Katar és Törökország eh, ismeri el másik oldalon pedig, az ex-kadafisták, ezt a szaúd Egyiptom, az Egyesült Arab Királyság, az Egyesült Államok és az Európai Unió is támogatja a Bengáziban található iszlamistákkal harcolnak. A dzsihadisták, az iszlamisták együtt léteznek, ott van a, a magrebi iszlám testvérség is, van a légi bázisuk, légi erőjük, és van a, a szíriai harcoknak is van libiai bázisa. Imáron tengeri elszigetelt részekről is beszélhetünk. Úgy gondolom, hogy mindenképpen blokkolni kéne a libiai kikötőket, mindenképpen vissza kell küldeni a migránsokat. El, elnök, köszönöm szépen, nagyon világosan beszél, de hát az idő elmúlt. Golnis úr, következik egy perc. Elnök úr, Sopra kollégát hallgatva az az érzésem, hogy egy teológiai fejtegetésbe bonyolódott be, a helyzetet kiválóan leírta, kedves kollégám, és azt is megértem, hogy Préda úr nem igazán akar vitába, indul, ind, vitába bocsátkozni a Front Nationállal, hiszen az ő barátai azok, akik meg elkezdték ezt az egész kalandot, ugye annak idején, amikor Kadafi felállította a sátrát, az Elizé palota előtt vörös szőnyeggel fogadták, és tulajdonképpen ebben az összefüggésben nagyon nehéz megfelelően reagálni. A tapasztalat azt mutatja, hogy mi, a nyugatiak destabilizáltuk Irakot, destabilizáltuk Líbiát, és most Egyesek közülünk destabilizálni akarja a szíriai kormányt, és ez, a, ez elfogadhatatlan, és ez előkészíti a terepet az extremisták előtt. Köszönöm szépen, Gáler képviselő következik két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Azt hiszem, hogy a legjobb, amit megállapíthatunk a jelenlegi helyzetben, ez az a tény, hogy a nemzetközi közösség Bernardino Leon terve mögött felsorakozott, és ez már önmagában jó, de sajnos ez nem segít bennünket a jelenlegi helyzetben. Az is jó, hogy egy politikai megegyezés esetében egy támogatási csomaggal készülünk, de sajnos attól tartok, hogy a közeljövőben ezt nem fogjuk elérni. Amit Tripoliszt illeti, sajnos nem sikerül Marokkon keresztül sem közvetíteni, mert visszahívták a nagykövetet, és ami a Tobruki helyzetet illeti, kérdés, hogy október 20-a után is meghosszabbítják-e még a parlament mandátumát. Nincsen jó, nincsenek pozitív kilátások arra, hogy megoldásra tudunk jutni. Azonban megállapítható, hogy vannak olyan milíciák, amelyeknek semmi érdekük nem fűződik ahhoz, hogy Tobruk és Tipolis megegyezzen, mert, mert a bűn ügyi vagy a kriminális üzleteiket így tudják kiválóan folytatni egyes neveket említenek, Törökország, Katar és Szudán támogatja állítólag Tripolis, hogy Tobrukot kitámogatja, az nem hangzott el. Törökországgal amúgy is folytatunk egyeztetéseket. Nem kellene, nem kellene e, -e feltenni ezt a kérdést, hogy ennek az országnak milyen érdeke fűződik ahhoz, hogy ott Tripolisban egy más struktúra hallassa a hangját, és miért nem hajlandóak megegyezésre jutni. Azt hiszem, hogy ez egy fontos pont lenne, Törökországgal ezt tisztázni kellene. Köszönöm szépen, Gomez képviselő következik. About chaos and humanitarian Köszönöm szépen. Sokat beszélünk a líbiai káoszról és humanitárius válságról, amelyhez mi is hozzájárultunk, mert a Kadhafi rezsim bukása után nem működtünk együtt megfelelően Európában, nem koordináltunk megfelelően. Emellett hozzájárultunk ahhoz is, hogy a milíciákból kialakuljanak a mai terrorista csoportosulások. Ne magát biztos úr, az ENSZ által tető alá hozott megállapodást valószínűleg nem fogják hamarosan aláírni, annak alapján legalábbis, amit ma hallható az országból, ez nem valószínű. Emellett úgy tűnik, hogy Iftár ö, ezredes Kadhafi utódja készül hatalomra törni, ennek tragikus következményei lennének. A sokan mindenképpen Európa felé vennék az irányt, elmenekülve az országban. Az Európai Unióban nem igazán beszélhetünk unióról, és hát itt is rivalizálnak egymással a tagállamok az olajért és más érdekek területén, és most egyesek katonai fellépésről gondol, gondos, gondolkodnak, aminek valamiféle jogalapot is teremteni kellene, és nyilván földi erőkre is szükség lenne ehhez. Emellett az Európai Unió és az ENSZ is úgy tesz, mint hogyha csak belső hatalmi harcról lenne szó, miközben egy proxy háborúról beszélhetünk, Szaudarábia és az Egyesült Arab Emirátusok, Törökország és Katar is az egyik vagy a másik fél oldalára álltak. Hogyha ezt a proxy háborút nem állítjuk le, akkor a szalafisták és a Daesh fognak hatalomra jutni Európában, Európa illetve az országban Európa kudarcot vallott. Belder képviselő egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Líbia a milíciák országa. Egy polgárháború dúl az országban, két egymással párhuzamos kormány és két egymás mellett működő parlament állt fel. Az Európai Bizottságnak egy kérdésre kellene válaszolnia, nekem akár úgy is megfelel, hogyha írásban válaszolnak a kérdéseimre. Európa számára ugyanis nagyon veszélyes az, ami az országban történik. Igazán, hogy a libiai iszlamistáknak Törökország fegyvereket szállít, és ha igaz, akkor beszéltek-e erről Törökországgal? Másodszorban az orosz fegyverszállításokról is hallhattunk a Tobruki kormány felé. Mi a helyzet ezzel, és harmadsorban az Európai Unió milyen döntéseket hoz annak érdekében, hogy a Líbiával kapcsolatos veszélyeket elhárítsa, gondoljunk az iszlám államra és a menekült áradatra. Votmánc képviselő egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, köszönöm szépen a bevezetőjében elmondottakat, valóban válságos a helyzet. És több kolléga is elmondta már, 400 ezeren kényszerültek menekülni az országon belül, és sokan el is hagyják az országot a földközi tengeri térségen keresztül. A földközi tenger százezrek számára vált veszélyes le. Fontos, hogy most már az összes fél aláírja a megállapodást, Líbiának szüksége van a támogatásunkra. Az Európai Bizottság 100 millió eurót akar rendelkezésre bocsátani annak érdekében, hogy támogassuk a demokratikus folyamatokat, de a pénz nem elég nyilvánvalóan. Az is fontos, hogy elég bátrak legyünk ahhoz, hogy az ensz együtt helyben támogatást nyújtsunk, Gondolok itt a rendőri együttműködés és az igazságszolgáltatás számára nyújtott támogatása. A rendőri és az igazságügyi együttműködést is folytatnunk kell. Még egy utolsó dolgot szeretnék említeni. A feltett egy kérdést, felvetett egy dolgot, ezt én is támogatom, a Nemzetközi Büntetőbíróságnak kellene elítélnie a bűnösöket. Marusi kolléga. Se lei non accende il... Ha nem kapcsolja a mikrofonját, senki nem fogja hallani. Pani Przewodniczący, Szanowni Państwo... Köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ne felejtjük el, hogy minden háború első számú áldozata az igazság. És hogyha nincs igazság, akkor a beszédeink is demagógiával vannak tele, csupán propaganda beszédek ezek. Ettől nem tudjuk megoldani a problémát. Európa beteg, hogy meggyógyítsuk, nem csak a tüneteket kell kezelni, hanem a betegség okát kell megszüntetni, és nem tudjuk mik a betegség okai. Líbia más észak-afrikai országokhoz hasonlóan a nyugati szuperhatalmak áldozata lett. Irakot is leromboltuk, Mindenféle érvet adtunk, az igaz érveket azonban nem. Ugyanez a helyzet most Líbiában. Nem vagyunk hajlandók elfogadni az igazságot. Sajnos így nem lehet javítani a helyzetem. Meg kell ismernünk az igazságot, és jó lenne, hogyha a nyugati kormányoktól hallanánk az igazi problémákról. Európa is el fog süllyedni, mindannyian el fogunk süllyedni,

ha az észak afrikai országokban a háborús helyzet fönnmarad akkor ez és angela merkel hvószava együtt az európai unióba irányuló népvándorlásnak robbanóelegyét fogja képezni. köszönöm. lorenzo cesa köszönöm szépen tisztelt biztos úr! engedjék meg, hogy egy gyors felgyógyulást kívánjak Mogherini asszonynak. Nos, Mogherini asszony eddig mindig megtisztelte jelenlétével a parlamentet. Ma Libiáról van szó. Jemen, Szomália, Líbia, ezekben az országokban nincs igazi államiság nincsen megfelelő beszélgető partner, partnerünk ezekben az országokban, és ebből is ered a probléma. Líbiában rendkívül bonyolult a helyzet. Különböző etnikumok, különböző lakosság, csoportok mentén széthasadt a társadalom. Egyáltalán nem könnyű megoldást találni, nincsen megbízható beszélgető partnerünk. A Tripoli parlament ben nagyon sok olyan olyan képviselővel, akikkel nem lehet szót érteni. És a Tobruki kormányt valójában Szaudarábia és Egyiptom vezérli. Szerintem jelenleg tehát az a helyzet, hogy nem egyik diktátorunk van, hanem több diktátorunk. Az ENSZ mindent megtett azért, hogy ezt a testvérölő háborút megelőzze, illetve hogy megtalálja a megoldást. Az ENSZ kezdeményezésére az EU-nak segítenie kell, hogy valahogyan mégiscsak, mégiscsak sikerüljen egy kormányt kialakítani. Nap mint nap oda kell figyelni erre a problémára. Leon munkáját folytatni kell, hogyha lehet. Hogyha valóban főszereplők akarunk lenni, és valóban mi akarjuk elérni azt, hogy Líbiában legyen stabilitás, akkor egy asztalkóhoz kell ültetni a helyi feleket, Egyiptomot, Szaudarábiát is, a regionális hatalmakat, de akár Oroszországot is. Elnök úr, ön az Euromediterrán közgyűlés elnöke is. Nagyon komoly vitára van itt szükség, és azt gondolom, hogy abba ezt a közgyűlést is be kell vonni. Köszönöm. Köszönöm, Cséza úr. Párnyó úr következik. Tisztelt biztos úr, a politikai vita, amely a líbiai felek között hosszú távon működik, ez üdvözlendő, Bernardino Leon munkája is üdvözlendő. Most jön a legnehezebb feladat, ehhez kell a legnagyobb felelősség. hogy nem ment mondani, sürgős a helyzet, Sürgős a helyzet, nemzeti egységkormányt kell létrehozni. A Daesh fenyegetés sokkal erősebb, mint valaha is volt. Most már e, százezer harcos van ebben az országban. Szadra és Bengázi elleni fellépés is azt mutatja, hogy a terrorista fenyegetés Líbiában nagyon erős, az országnak képesnek kell lennie a határait őrizni és védeni a ma, ö, magas szintű megbiz, a fő megbízott nyilatkozatát üdvözlöm, amelyben Szaudi-Arábiát támogatná a stabilizációban. Azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen lépés lenne. Köszönöm szépen. Piotrowski képviselő, egy perc. Köszönöm szépen. Négy év telt el az arab tavasz óta, amelynek eredményeként Líbiában megdöntötték Kadafit, és ez az európai országok által nyújtott segítséggel történt meg, hiszen fegyvereket szállítottunk Líbiába. Ez destabilizációhoz vezetett, a demokráciát kényszerrel vezették be a több évszázados helyi hagyományokkal szemben. Most azonban két hatalomközpont van, nagy a káosz, és az iszlám állam és az embercsempészek használják ezt ki. Terroristákat képeznek itt ki. Ezek a terroristák terrorista támadásokat terveznek Európában is. Menekült hullám éri el Európát. Európának tehát mindenképpen a stabilizációs folyamatban részt kell vennie Líbiában. Együttműködve az USA-val és NATO szövetségeivel és egyes észak-afrikai szövetségesekkel. Köszönöm Ferran képviselő következik, egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Líbiát eh, Nicolas Sarkozy eh, szabadította fel, de aztán mindez káoszba döntötte. Franciaország miért kezdeményezett le eh, háborút Líbiával az emberi ért, értékek érdekében? az iszlamizáció, a sária, a példanélküli munkanélküliség, a Masrek régiónak a stabilizációnak elvesztése, a milíciák szerepének megerősítése, megerősödése és a példátlan menekült hullám. Ez az eredménye ennek. Líbia most kezd gyökértelenné válni. Mit tehet az Európai Unió? Ez az, egész, ez az egész helyzet az Európai Unió beavatkozásának a következménye. Tudjuk, hogy Szíriában és Líbiában is az Európai Unió hatalmas felelősséget kellene, hogy vállaljon, és nagyon gyors megoldásra kell törekedni. Köszönöm szépen. Milyen mond következik két percre? Köszönöm, elnök úr. A líbiai helyzet egyre szörnyebbé válik, egyre hosszabb ez a konfliktus ahogy a biztos úr is mondta, minden mindennapi élet egyre nehezebb, egyre több a menekült, egyre több a halott. A terrorizmus is előre halad, a Daesh is, és az egész régióban nagy az ember, a fegyver és a kábítószerkereskedelem veszélye. Nagyon nehéz az érintett felekkel a bármilyen párbeszéd fenntartása. Az ENSZ-nek is szerepe van, hogy abban, hogy megtaláljuk a megoldást, illetve van egy fő képviselőjük. Azt hiszem, hogy megvan a konszenzusra az alap, de sürgősséggel kell megoldani ezt a problémát, nem lehet tovább halogatni ezt. Nagyon nagy a felelősségünk, semmi olyan javaslatokat hozzunk létre, nem, nincs értelme annak, hogy újabb javaslatot hozzunk létre, ami nem különbözik igazából az előzőtől. Le kell ezt zárni, mégpedig sikeresen. Most jön, most a libiaikon a sor, nekik kell kezükben tartani jövőjüket, sorsukat. A Nemzeti Egységkormánynak ez a feladata. A radikális és fundamentális a terrorizmus ellen föl kell lépni, illetve a különböző típusú csempészet ellen is föl kell lépni. Líbia nagyon fontos ország a földközi tenger medencéjében, az Európai Unió közvetlen szomszédságában van, ami ott történik, az ránk is közvetlen következményen jár és nagyon fontos az is, hogy az embercsempészek mennyire aktívak Líbiában. Remélem, hogy sikerül fellépnünk a maffia, fellép, a maffiák tevékenységével kapcsolatban is. A száheli övezet egyébként is bonyolult helyzetét tovább bonyolítja a libiai helyzet. Úgy gondolom, hogy konstruktívan kell föllépnünk, egységes, szuverén és demokratikus Líbiát kell létrehoznunk, ahol az erőszaknak nincs helye. Líbiaiak élete veszélyben van, egységre, békére és nemzeti egységkormányra van szükség. Köszönöm. Kán úr, következik egy perc. Mr. President, more than half a million people reach... Tisztelt elnök úr, több mint félmillió ember érte el Európát a mediterrán térségen keresztül, és több mint 3000-en haltak meg a tengerben. Ez nem csak humanitárius, hanem biztonsági válság is. CSTP missziót indítottuk a csempészek elleni küzdelemben, azonban átfogó megoldásra van szükség az átfogó probléma esetében. Amíg nincsen egységkormány, amely a legitim autoritását gyakorolni tudja Líbián, a helyzet egyre romlani fog az eh, Európai Uniónak eh, nagyobb eh, erőfeszítést kell vállalnia. A líbiailag békét akarnak, és meg is érdemlik. Nem lehet, hogy egy kisebbség kezében tartja a többséget a regionális együttműködést kell erősíteni a destruktív beavatkozással szembe. Az extremisták tartsák tiszteletben a fegyverembargót, és támogassuk az ENSZ egyezményt és a, a megegyezés tervezetet. Az libiaiaknak segítenünk kell abban, hogy megoldják a problémát, a válságot, és békét érjenek el, és egységkormányt hozzanak létre. Köszönöm szépen, Schaffhausen kép, képviselő következik egy perc. Kedves kollégák, Hallgassunk az Európai Bizottságra a líbiai tragédia és a külpolitikai, az európai külpolitika katasztrofális következményeivel nézzünk szembe. Az USA külső érdek, érdekeit követjük, meg Szárkozi érdekeit. Ebben mi az eredménye? Egy törzsi káosz egy olyan országban, ahol a keleten és nyugaton is a határok bizonytalanok, az iszlamista állam barbár, barbárjai vették át a hatalmat, kb. másfél millió bevándorló indult útnak, közben iszlamista terroristák döntik romba az országot, a migrációs politikának, a migrációs politikánk a fatális következménye, többek között ez a rengeteg illegális bevándorló az önök politikája a lehető legrosszabb politika. Még ehhez még Oroszország beavatkozására is van szükség, és Egyiptom beavatkozására, hogy megakadályozzák a lehető legrosszabbat, amit önök okoztak. Köszönöm, Ayala Sender, következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, komoly, ered, komoly reményeket főzünk ahhoz az egyezményhez, amely megkötendő. Ugye Bernardo Leonnak ugyan lejárt szeptember 1-én a mandátuma, de remélem, hogy ennek ellenére sikerül folytatni a munkát, sikerül meg, megegyezni. Brutális, 45 év brutális diktatúra után a polgárháború, illetve az ember csempészet, a kábítószer csempészet áldozata ez az ország, mi hamarabb meg kell egyezni, még október 20 előtt mindenképpen, amikor is vége lesz a Tubruki parlament mandátumának. Nagyon fontos az, hogy az első lépések, lépései az új nemzeti egységkormánynak hitelesek legyenek. Arra van szükség, hogy a libiak hozzák létre az igazi egységet, mi hamarabb el kell érniük azt, hogy az iszlám állam ne lehessen jelen saját területükön, a libiai területen. Tunézia Tunéziában is súlyos áldozatok voltak, és más szomszédos országban is, tehát mindent meg kell tenni azért, hogy a határon ne tudjanak átjutni a csempészek. Európának hatékonyan és gyorsan kell fellépni. Az ENSZ-ben jelenleg tapasztalható akadályokat, akadályokon mindenképpen túl kell lépni. A földkezi tengernek ezen a déli részén nagyon sok a reményvesztett ember, ők áldozatai, ők az áldozatai az embercsempészetnek, jó lenne, hogyha Berlin, Calais, London háromszöge megoldaná valahogy ezt a problémát. Köszönöm, elnök. A tolmácsok jelezték, hogy vannak bizonyos hozzászólók, akik túl gyorsan beszélnek, ilyen esetben sajnos nem lehet lefordítani amit mondanak. Weidenholzer képviselő következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor Líbiáról beszélünk, akkor általában a nyugat által elkövetett hibákról beszélünk, és arról, hogy mit rontottunk el. Nyilvánvalóan jogos ez, de ezzel nem jutunk előrébb. Inkább azon kellene gondolkodni, hogy miért haladunk ilyen lassan. Sürgősen normalizálódnia kell a helyzetnek, az államiságot újra működőképessé kell tenni az országban, mielőbb létre kell hozni a Nemzeti Egységkormányt, amelynek működésbe kell lépnie. Tudjuk, nyilván ez a lébiai nemzet feladata, de van itt európai felelősség is. Fel kell vetnünk a kérdést, hogy nem tehetünk-e ezért mi magunk is többet. Fontos, hogy a régió stabilizálódjon, hiszen közvetlenül a szomszédságunkról van szó, gondoljunk a Mára nostrumra, és másodszorban a Daesh további terjedését is meg kell akadályozni, és harmadsorban itt van a menekült probléma is. Körülbelül egy millió ember vár arra, hogy Európába juthasson. Ez azt jelenti, hogy egy megbízható, észszerű partnerre van szükség, akivel közösen dolgozhatunk a probléma megoldásán. Az elnök úr sajnos mikrofon nélkül beszél. Dali képviselő úgy szintén. Mi scusi, onorevole Dali. Elnézést, Dali asszony, be kéne kapcsolni a mikrofont szépen, Reménykedtünk abban, hogy megállapodás születik a libiai stabilitás érdekében, azonban továbbra is azt látjuk, hogy a megállapodás mégsem jön létre, Nagyon oda kell figyelnünk arra azonban, hogy továbbra is partnerként kezeljük azokat, akik hajlandóak együttműködni. Az ENSZ a Nemzeti Egység kormány létrehozásának ötletét felvetette, ezt támogatnunk kell. Fontos, hogy Líbiában megszűnjön az erőszak, és egy olyan országgá váljon, ahol béke és stabilitás uralkodik. Ennek érdekében az összes érdekelt félnek aktívan részt kell venni a politikai folyamatokban. Remélhetőleg ezért létrejön majd egy megállapodás, amely egy biztonságosabb, stabil Líbia kialakulásához vezet. Krisztel képviselő, köszönöm szépen, elnök úr! Négy évvel azután, hogy a libiaiak utcára vonultak, stabilitást, békét, demokráciát követelve, egy olyan országot láthatunk, ahol az erőszak uralkodik, válsághelyzet uralkodik a négy éve, humanitárius válság uralkodik az országban, egyre többen menekülni kényszerülnek. Most már itt az ideje, hogy végre mindenki bátran lépjen fel. Az ENSZ eh, által kiharcolt eh, legutóbbi szöveg egy utolsó esély arra, hogy megoldás szülesen. Most már az érintett feleknek kell megmutatniuk azt, hogy igenis elkötelezettek egy új demokratikus Líbia létrehozása mellett, ahol megteremthető a béke és jólét, amelyet a líbiaiak követelnek. Az Európai Unió mindig hajlandó volt a szükséges támogatást megadni, azonban most a tárgyaló feleknek kell megragadniuk ezt az utolsó lehetőséget a békére. Köszönöm. Freund úrnak is egy perc. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A legutóbbi líbiai híradások nagyon elkeserítőek, még ha eddig nem is sikerült áttörést elérni, Líbia példája mégis megmutatja, hogy az Európai Unió mire képes, hogyha az ensz közösen latba veti diplomáciai képességeit. Ez a robusztus külpolitika azonban nem csak Líbiában szükségszerű, az Európai Uniónak a többi közel-keleti gócpont esetében is jóval határozottabban kell fellépnie, mint eddig. Ami Líbiát illeti, a felelősöknek mindenképpen tudtukra kell adnunk azt, hogy a békének nincs alternatívája. A konfliktusban álló feleknek meg kell érteniük, hogy e, ez egy utolsó esély az ország számára, és mindannyian tisztában kell, hogy legyünk azzal, hogy a további polgárháborús évek mit jelentenének eh, a mi biztonsági szempontunkból, és... Kell un minut. Köszönöm, Benni Fej úr, következik egy perc. Köszönöm, elnök úr. Líbia szempontjából perdöntő az, hogy mit cselekszik most, meg, meg létrejön-e a Nemzeti kormány Az elmúlt hónapokban Bernardino Leonnak komoly munkája volt abban, hogy létrejöjjön egy eh, egyezménytervezet. Nem tudom, hogy van-e igazi politikai eltökéltség a Tripoli, illetve a Tobruki képviselők részéről. Nem túl biztatóak a jelek, ezt Gómez asszony is elmondta. Sok problémát kell még megoldani, például a pár felek reprezentativitása kapcsol, kapcsán nagyon fontos, hogy egyfajta biztonsági keret jöjjön létre ezen a területen, ahol az iszlám állam mindent megtesz azért, hogy különböző módon csempészen embereket, kábítószert vagy mást nagyon fontos az, hogy legyen egy igazi állami hatóság, hogy béke, megbékélési folyamat hoz, jöjjön létre, de hát ez alapvetően a libiaiak feladata. Hogyha ez nem történik meg, akkor a régió helyzete katasztrofális lesz, és ennek nyilván lesz hatása Európára is. Köszönöm, Howitt úr, következik, parancsoljon. Hogyha az EU és a nemzetközi közösség sikeres akar lenni, akkor tanulni kell a múltbéli hibáinkból, saját hibáinkból, a háborús konfliktus utáni tervezésből, az a 800 ezer áldozat, ami, a Kad ami Kadhafi elbukása után eh, Líbiában történt, még mindig kísértenek minket. Sajnos nincsenek demokratikus eh, szabályok, nem szabad megengedni egy új Kadhafit. Az átmenet és átmeneti jellegű. Bengázi korábban az ellenállás jelképe volt, most pedig a pusztulásé. Nagyon fontos, hogy békés eh, átmenet legyen, ez nem csak a libiaiak érdeke, hanem részben a miénk is, hiszen nem akarjuk, hogy eh, hozzánk vándoroljanak át a libiaiak. Nagyon fontos, hogy eh, az ország déli részén is biztonságos és stabil legyen a helyzet, illetve a tengeri határokon is. És nagyon fontos az is, hogy elkerüljük azt, hogy az iszlám állam eh, Libiából rekrutáljon terroristákat. Hogyha nincs meg a demokratikus átmenés, átmenet Líbiában, akkor, az, akkor mindenképpen a terrorizmus melegágya lesz. Én libiaiakat támogatom, Libia stabilitását és a libiai népet. Köszönöm, Hávit úr, most a spontán hozzászólások következnek. Az órára nézvén azt kell mondjam, hogy a frakcióknak, minden egyes frakcióknak jut egy hozzászólás. Nézzük, hogy milyen sorrendben érkeztek a kérések. Sógor úr, az első egy perc. Thank you. For you. Köszönöm szépen. Négy évvel a Kadafi rezsim megdöntése után Líbiában humanitárius válság uralkodik, és gazdaság és társadalmi válság. Valóban arra lenne szükség, hogy a két szemben álló fél mielőbb megállapodjon egymással, és létrejöjjön a Nemzeti Egység kormány. Ezáltal lehetőség nyílna arra is, hogy hatékonyabban megállítsuk a libiai felségvizeken az embercsempészeket. Amíg nincs egységes libiai állam, a különböző bűnözők és embercsempészek továbbra is kihasználják majd a káoszt, és még sok millióan fognak elmenekülni. Köszönöm. Nincs -e? Bici képviselő következik, nincs itt? Jó, akkor fruncolik a képviselő. Parancsoljon, egy perce van. It seems I'm lucky. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr, úgy tűnik szerencsém van ma. Itt az ideje annak, hogy végre határozottan elinduljunk a líbiai helyzet megoldása felé, és eleget tegyünk a líbiai eh, nép elvárásainak. Az egész eh, régió megsényli az ország destabilizációját, az EU-nak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy visszaállítsuk a békét és a biztonságot a nemzetközi válságokat meg lehet oldani, hogyha minden fél hajlandó visszatérni a politikai párbeszédhez, együttműködni más nemzetközi szereplőkkel, és hajlandó végrehajtani a megállapodásokban foglaltakat. A libiai helyzet további romlása viszont további terheket ró a külső határainkra, és még több menekült Európába érkezését eredményezi majd. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy betartotta a hozzászólási időt. Marias képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Líbia világosan megmutatja azt, hogy milyen kihívásokkal szembesül az Európai Unió a jövőben. Több mint 400 ezeren akarnak elmenekülni az ott dúló polgárháború elől, és Európába szeretnének jönni. A kérdés az, hogy ki az, aki támogatja a libiai dzsihádistákat, mi a szerepe mindebben Törökországnak, illetve más erőknek. Tudja-e az Európai Bizottság, hogy az újságírói források szerint az a hajó, amely Líbiába indult, a Misrátáj terület irányába, ezt a hajót megállították Krétánál, és azt találták, hogy 5000 lőfegyver volt ezen a hajón, és több ezernyi lövedék. Egy török kikötőből indult ez a hajó, Líbiába irányult. Kérdés, hogy mit kezdjünk a líbiai fegyvercsempészettel? Prego, minuto. Kiúcsú képviselő következik, egy perc a кризата в либия и двете враждуващи страни бяха сред основните причини за някои от трагичните събития с невинни хора на които станахме свидетели пред... ártatlan áldozatok fizettek életükkel a helyzet miatt. Azt hiszem hálával tartozok Bernardino Leonnak, hiszen béketervet alakított ki Líbia számára. Az ilyen tervek sosem lehetnek tökéletesek, a két libiai kormány nem adta annak jelét, hogy aláírnák ezt az egyezményt, bár ezt október 22-ig mindenképpen meg kéne oldani. Az európaiaknak, Mogherini asszonynak mindent meg kell tenni azért, hogy a két fél visszajön a tárgyalóasztalhoz, és nemzeti egység kormányt alakítson ki. Ha ez nem sikerül, akkor további negatív eseményekre számíthatunk. Köszönöm szépen! z libye mnozí uprchlíci vydávají na nebezpečnou cestu přes středozemní moře. Tisztelt elnök úr, mindannyian tudjuk, hogy sokan menekülnek el Líbiából, áthajóznak a földközi tengeren, de sajnos nem mindenki ér át a túlpartra. Ez a káosz következménye. Már több éve. Kaotikus a helyzet Líbiában. Mindenképpen segítenünk kell Líbiának, hogy a kormányzati feladatokat el tudja látni. A helyzet azonban nem egyszerű. Az Egyesült Államok és más NATO tagországok a kormányzati struktúrákat szétrombolták. A háború, a nem megfelelő újjáépítés egyre messzebb lévő célként tüntetik fel a megbékélést. Ez részben a mi hibánk, úgyhogy segítenünk kell a helyzet megoldásában is. Dodds asszony következik, parancsoljon. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, ön beszélt néhány részletről, további 100 millió költségvetésről, illetve forrásokról beszélt, kérdés, hogy ezekhez a forrásokhoz kapcsolódnak-e garanciák az olyan fontos kérdésekben, mint például a keresztények és más vallási kisebbségek üldöztetése és egyebek. Másodszorban Kadafi alatt ö, Líbia finanszírozta a, ö, az írát, ezzel súlyos károkat okozva az északi írországi lakosságnak. Kiderült, hogy az Egyesült Királyságban befagyasztott líbiai pénzeket nem lehet felhasználni jóvátételre, mert ez ellentmond az EU-s jogszabályoknak. Meg tudja erősíteni, hogy ez valóban így van. És hogyha így van, akkor a Líbia által szponzorált északír terror áldozatainak segítenek-e majd abban, hogy valamilyen módon mégiscsak jóvátételben részesüljenek? Köszönöm szépen, most ez biztosnak adom meg a szót, hogy válaszoljon a felvetésekre. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt képviselő, kedves kollégák! Megköszönöm ezt a rendkívül érdekfeszítő vitát. Nagyon hasznos volt ez az eszmecsere, és erről hűen beszámolok majd a főképviselő asszonynak. Tisztelt kollégák! az elkövetkezendő hetekben támogató fogjuk az ENSZ erőfeszítéseit. És remélem, hogy akár néhány nap múlva az érintett felek aláírnak majd egy egyezményt. Meggyőződésünk, hogy az érintett felek tisztában vannak azzal, hogy nincs vesztegetni való időnk, és Líbia jövőjével kapcsolatban dönteni kell. Libia gazdasága térdekényszerült, a szociális háló is darabokban van. Az elmúlt év során az érintett felek nem voltak hajlandóak a megbeszéléseken részt venni. Európa nem tudja elfogadni azt, hogy Libia ketté szakad az Európai Unió nem fogadja el azt, hogy az egyik fél győzedelmeskedjen, és erőszakkal rákényszerítse magát a másik félre. Az Európai Unió nem, fog, nem fogadja el azt, hogy megkaparintsák a központi bankot, a beruházási ügynökséget, illetve a központi olajügynökséget, tehát ezeket nem lehet ezeknek a cégeknek, illetve entitásoknak nem lehet egyik felett fél irányítása alá sem kerülni, semlegeseknek kell lenniük. Össze kell tartanunk az országot, a semlegesség az egyetlen olyan tényező, amely egybe tarthatja az országot. Ez morális kötelezettségünk, mint EU. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet. Köszönet a biztos úrnak, lezártuk a vitát.